Megnyitom az ülést. A tegnapi ülés jegyzőkönyvét mindenki megkaptam. Van -e ezzel kapcsolatban bárkinek észrevétele? Úgy tűnik, hogy nincsen. Ezzel a jegyzőkönyv elfogadottnak tekintem.